Ja, guten Tag, äh, meine Damen. Jó napot kívánok, hölgyem és uraim! Miután a bizottság elnöke megbetegedett, az alelnök asszony pedig, és más alelnökök is más elfoglaltság miatt nem tudnak itt lenni. Ma megint az az öröm jutott nekem, hogy délután a meghallgatáson üdvözölhetem önöket. A meghallgatás az aktív munkaerőpiaci politikával foglalkozik a tagállamok szintjén. Jó példákat kíván mutatni. Három területen mutatjuk be a befogadási stratégiát, a megfelelő bér, a munkaerőpiaci aktivitás erősítése, illetőleg a minőségi közszolgáltatás. Örülök, hogy szakértő vendégeket tudtunk megnyerni a mai meghallgatásra. Mint egy 10-12 percben a vendégeink egy-egy kommentárt fognak elmondani. Esetenként PowerPoint prezentációval kísérve. Az összes vendégünket üdvözlöm természetesen. Lola Santiana Vallejo asszony az első akit üdvözlök. Politikai titkárként működik, foglalkoztatási politikai területen és migrációért felel a spanyol szakszervezetnél, a Catalina Almancha szakszervezetnél. Jacek Mencsi, a Szociálpolitikai Intézet, a Varsói Intézet képviseletében van jelen a lengyel Leviathan nevű, hát így van az előkészítés nélkül, vagy készületek nélkül. Paul Svem a másik vendégünk, munkaerőpiaci főelemző az OECD-nél a foglalkoztatási perspektíva területről, és Lux Szervenol az Európai szolgáltatók, fogyatékkal élők számára szolgáltatásokat nyújtó szervezet vezetője, illetőleg Tobin úr, a politikai értékelő egység vezetője a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnél a kutató, kutatási osztályon. Üdvözlöm tehát, kezdjük a hölgyel, meg is adom a szót, parancsolj. Buenas tardes a todos y a todas. Jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért ide a foglalkoztatási bizottságban. A Comisiones Obreras képviseletéből, képviseletében vagyok így, vagyok itt, ez egy nagy szakszervezet Spanyolországban. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan érzik magukat a munkaerőpiacról kirekesztett személyek, ők, mi őket is képviseljük, és ragaszkodunk ahhoz, hogy hozzáférjenek a megfelelő minőségű szolgáltatásokhoz, illetve kapjanak egy minimál jövedelmet. En España eh, existen... Spanyolországban létezik ez a fajta minimál jövedelem, ezeket a tartományok biztosítják. A spanyol kormány a szakszervezetek egyel, szakszervezetekkel együtt egy úgynevezett munkaerőpiaci aktív tervet is elfogadtak, és ennek kapcsán kialakítottak különböző állami szolgáltatásokat is. Tehát elvileg az Európai Bizottság ajánlását kiválóan tudjuk teljesíteni. De ha megnézzük a spanyol valóságot, akkor azt látjuk, hogy Spanyolországban több mint két millió ember van, akik már hosszú távú munkanélküliek, tehát több mint két éve nincs munkájuk. Ha megnézzük, hogy hogyan alakultak a adatok, akkor azt láthatjuk, hogy 2011 óta több mint egy millióval nőtt ezeknek a személyeknek a száma. Ha elemezzük ezt a kérdést tartományi szinten, akkor látjuk, hogy másmilyen az alapjövedelem szintje. Láthatjuk, hogy társadalmuk elszegényedett, egyre több a szegény munkavállaló is. Látható az is, hogy tartományonként eltér az alapjövedelem. Nos, nagyon kevés pénzt kapnak ezek az emberek, és nagyon sokakhoz nem jut el ez az alapjövedelem sem, ezek a teljes mértékben kirekesztett emberek, pedig ők a legrászorulóbbak. Ez főleg azokban a tartományokban probléma, akiknél magasabb a bevétel, tehát nagyobb az egyfőre első jövedelem, ott a leginkább kirekesztőek másrésztről. Itt van egy másik szempont is, foglalkoztatáspolitika, illetve, hogy ezen a területen milyen megszorításokat alkalmaz a kormány. A kormány 66%-kal csökkentette a foglalkoztás politikai támogatását, ez egy hihetetlenül nagy arány. Ennek pedig ennek a foglalkoztatás politikai támogatásnak épp az lett volna a célja, hogy támogassa a munkaerőpiacra való kijutást. Sajnos a, munka, sajnos az, e, a spanyol kormány pont ellenkezően lépett fel, mint amit az Európai Bizottság ajánlott. Tehát pont azokban a tartományokban szavazta meg, vagy döntötte el a csökkenést, ahol leginkább rászorultak volna, tehát a legszegényebb tartományokban. Nézzük például, ahogy ezt a grafikon is mutatja, Castilla-La Mancha helyzetét, 91%-kal csökkentették a foglalkoztatás politikai tartományt. Láthatjuk a 2008-as, 2011-es alakulását a helyzetnek, a több száz eurós támogatásból 40 eurós támogatás lett, de vannak olyan, olyan tartományok is, ahol, ahol vannak ö, gazdagabb tartományok is, ott csökkentették a legkevésbé a foglalkoztatás politikai támogatást, tehát pont ellenkező hatást értek el, mint amit ajánlott az Európai Bizottság. Ez azt jelenti, hogy pont ellentétes hatást értek el, ez egy ördögi gépezet volt, amit a amit el, az a politika, amit a kormány űzött, sajnos sok embert kitaszítottak a munkaerőpiacról, ezeket, ezeknek az embereknek nem adták meg a megfelelő szolgáltatásokat, és nem léteznek már azok a foglalkoztatás politikai tervek sem, amelyeknek az lett volna a célja, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra minimál bért kérünk, azt, hogy a legrászorultabbakat segítsék, tehát személyre szóló segítséget adjanak nekik, hogy visszakerülhessenek a munkaerőpiacra. Azért vannak még vannak még olyanok, akik hozzájutnak ehhez az alapjövedelemhez, de hogyha de beszélhetünk azért egy olyan 300 ezer fős csoportról, akinek elvileg joga lenne ahhoz, hogy hozzájusson ehhez, a bér, ehhez az alap jövedelemhez, de mégsem kapják ezt meg. Mindez azzal a hatással jár, hogy jelenleg az a legnagyobb gond, hogy az ennek a hogy túlságosan komoly feltételeket támaszt a kormány foglalkoztatás politikáját, tehát sok ember eleve ki van belőle zárva. Sajnos nincs meg a személyre szabott segítség, asszisztencia, tehát nem jutnak vissza ezek az emberek a munkaerőpiacra, és sajnos nincsen állami támogatás sem ebben a szolgáltatásban. nem csak a, munka, nem csak a munkanélküliek szenvednek ebben a, vagy szenvednek ettől a problémától, hanem a fiatalok is, ahol nagyon alacsony a munkanélküliség a, a munkában a dolgozók aránya. Ők nem jutnak hozzá ehhez a támogatáshoz, sem azok, akik az ifjúsági garanciában részesülnek, sem a fiatalok számára kialakított egyéb konstrukciókban. Hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet javítani a helyzeten. Ehhez nagyon fontos a társadalmi párbeszéd a szakszervezetekkel együtt, hogy értékelni tudjuk, hogy ezek a tévutak, amelyeket eddig folytatott a kormány, ezek hogyan orvosolhatók, ez csupán kozmetikázás, amit a kormány tesz. Úgy csinálnak, mintha teljesítenék az ajánlást, de valóságban egyáltalán nem erről van szó. Azt próbálják eladni, hogy garantiz, garantálnak mindenkinek, aki szociális kirekesztettség veszélye akire ez a veszély fenyeget, garant, garantálnak mindenkinek egy minimálbért, most ez nem így van. Nagyon fontos az, hogy megnöveljék a forrásokat a foglalkoztatási politikában, Nagyon fontos, hogy az aktív foglalkoztatás politikába is beruházzanak, hogy eljussunk egyáltalán arra, arra a szintre, ahol 2008-ban voltunk, és hogy megfeleljük a brüsszeli irányelveknek, illetve a bizottság ajánlásainak, és hogy fedezni tudjuk azokat a költségeket, amelyeket foglalkoztatás politika jelent. Nos, az inkluzív foglalkoztatási munkerőpiacot kell létrehoznunk, és ehhez bizony beruházásra van szükség, illetve aktív politikára. Nagyon aggódunk, mert hogy a kormány olyan adatokat közöl az Európai Bizottsággal, ami, amely első ránézésre azt mutatja, hogy hatékony a kormány foglalkoztatás politikája, de hogyha megnézik azokat az adatokat, amiket most én mondtam el, és hogyha mélyebben megvizsgáljuk a helyzetet, akkor az látható, hogy pont az ellenkező hatást fejtik ki. Azt hiszem, hogy lejárt az időm, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a tájékoztatás spanyol részről. Ez nyilván segít a mi munkánkban is. Jacek Mecsina professzor úr kap szót. Kérem, javítson ki, hogyha szükséges. Köszönöm szépen. Arra koncentrálok az előadásomban, hogy Lengyelországban az elmúlt években milyen reformra került sor a befogadó munkaerőpiac említésekor a megközelítésem a következő. Emlékeztetni kell arra, hogy Lengyelország tíz évvel, majd több mint tíz évvel ezelőtt, amikor csatlakozott, gyakorlatilag a legmagasabb munkanélküliségi rátát mutatta, és a legalacsonyabb foglalkoztatási rátát. Aztán a munkanélküliségi rátával küzdöttünk, és haladtunk is valamennyit, de persze volt az elmúlt években egy további kihívás is, mi szerint a még addig ki nem merített potenciált akartuk kimeríteni. Hogyan definiáljuk ezt valójában? Négy csoport van, egyrészt a munkanélküliek, akiknek nincsen foglalkoztatásuk, akár 50% a tartós munkanélküli, sok a fiatal is, és sok a munkanélküli nő. A második csoportba tartoznak azok a személyek, akik részmunkaidőben dolgoznak, és azok, akik vissza akarnak térni a munkaerőpiacra, de éppen nincs munkahelyük, és azok, akik nincsenek, távol vannak a munkaerőpiactól. Ez azt jelenti, hogy, 60 szá- hogy növelni tudnánk 60% fölé a foglalkoztatásunkat, ha két dologra koncentrálnánk. Azok, akiket nem foglalkoztatnak pillanatnyilag ezek a fiatal emberek, 2012-es adatokat látunk, amikor 2013 2014-ben belevágtunk a reformokba, akkor ezek kerültek. Szóval a fiatal emberekről van szó gyakran, nőkről, akik egyszerűen nem találják meg az utat a munkaerőpiacra, illetve az 50 év fölöttiek, akik nem találnak vissza a munkaerőpiacra, nehezen találnak munkát. Általánosságban elmondhatjuk, hogy ezek a személyek alacsony képzettséggel rendelkeznek, vagy alig van képzettségük, ezért aztán a munkanélküliség kockázata magas náluk. A második személyek, személycsoport az, akiknek a motivációja hiányos. Itt fel kell hívni a nőkre, akik gyermeket szültek, és otthon voltak húzamosabb ideig, és nem térnek vissza a munkaerőpiacra, vagy nem kívánnak. Ez az elemzés adta az alapját, ami annak, hogy hogyan reformáltuk a munkaerőpiacunkat. Négy különböző területet kell megemlíteni, amelyekre koncentráltuk, vagy amelyre koncentráltunk megfelelő kockázatkezelésre van szükség oly módon, hogy profilokat állítunk össze a munkanélküliek esetében, különböző mutatókat alkalmazunk ennek során, és hát az új eszközök bevezetése a következő lépés, ha ez megtörtént. Van egy néhány új eszközünk, amit létrehoztunk, Mindenek előtt a fiataloknak kívánunk lehetőséget adni, a 30 év alattiakat értjük ez alatt, és hát azok, akik 50 év fölött vannak, és a nők, ezek a legproblémásabb csoportok. Arról van szó, hogy ezek a személyek eszközöket kapjanak arra, hogy eleget tegyenek a munkaerőpiac elvárásainak. Ami a közfoglalkoztatást illeti, ennek a struktúrája meglehetősen bonyolult Lengyelországban, különböző partnerségi viszonyokra van itt szükség, PPP formájában a magán és közösségi partnerség, aztán van egy public-public lehetőség is, aztán a public social eszköz, ami alatt azt értjük, hogy a munkaerővel foglalkozó hatóságokat kívánjuk hatékonyabbá tenni, és létrehoztuk még egy oktatási alapot is, ahol a szociális partnerek közösen tudnak intézkedéseket hozni, mm, a szakszervezetek és a munkaadói szervezeteket értjük ez alatt. Ehhez további forrásokat szabadítottunk fel az említett alaphoz. Egyébként a munkaadók is részben finanszírozzák ezt az alapot, de az Európai Szociális Alapból is sikerült forrásokat elérni, ez összességében elég jó eredményeket hozott így. Szeretném mondani, hogy a kockázatot csökkenteni tudjuk, amiről beszéltem. A munkaerőpiacok a korábbi időszakban tényleg az egyszerűen motiválható embereket tudták csak elérni. De nekünk az a fontos, hogy azokat is mozgosítsuk, akik távol vannak a munkaerőpiactól, Egyrészt a munkaerőpiac saját kezdeményezésére hatottunk, illetve civil szervezetek és magánszervezetek segítségét is igénybe vettük, hogy ezeket az embereket visszahozzuk a munkaerőpiacra, és ebben sikerült is eredményeket bemutatni. Az említett oktatási alap, ez egy központi oktatási alap, a munkadóknál, munkadók szerveznek itt képzéseket, százszázalékban átvállaltuk mikrovállalkozások esetében az oktatási vagy a képzési költségeket az első év során. Az alap első évében több tízezer munkavállaló profitált ebből. Lengyelországban elég rossz eredményeink vannak. A tartós az élethoz, életen áttartott tanulás ügyében, és itt szeretnénk eredményt elérni, részben ez sikerült is már. Aztán vannak további területeink, ahol léptünk, például a munkaadókkal partnerséget alakítottunk ki. E, itt a, igyekeztünk együttműködésre törekedni, és azok e, a pénzeszközök, amelyeket e, itt költünk, nem a már végzősöket, vagy végzetteket keressük meg a pénzekkel, hanem azokat, akik még tanulnak, de röviddel a végzés előtt állnak. A munkaadókkal folytatott együttműködés során új menedzsmentrendszereket vezettünk be, illetve bónuszokat is. Tehát a fiatal emberek, ha motiváltak, egy adott borítékba kerülnek, a borítékhoz jutnak, és a munkaadók praktikumot, gyakorlati időszakot kínálnak nekik. Ez azt jelenti, hogy elmennek dolgozni, és őket a munkaadók alkalmazzák őket. Persze a fiatal emberek maguk választják ki, hogy hova akarnak menni, ez nem mindig működik tökéletesen, de hát vannak tanácsadók, akik segítik a fiatalokat. 2014-et követően abban a pillanatban, amikor beindultak a változások a munkaerőpiacon, a foglalkoztatási ráta növekedni kezdett. Ez rendkívül fontos eredmény Lengyelország vonatkozásában, már az elején beszéltem erről. Itt azt látjuk a képen, hogy tényleg a foglalkoztatás növekedett, a tendencia pedig folyamatosságot is mutat még. Vagyis Lengyelország azok közé tartozik, ahol tényleg csökken a munkanélküliség iráta, mm, dinamikus a fejlődés, 7,1%-ról beszélünk. Ami még fontos, az a struktúra. Megváltozik a munkanélküliség struktúrája is Lengyelországban az említett tendenciákkal együtt. Az ifjúsági garancia keretében a munkanélküliség iráta 28-ról 21%-ra eh, csökkentés szerintem a 20, 20% alá kerülünk még idén. Igyekszünk eh, a munkaerőpiacon aktívan fellépni olyan személyek érdekében, akik 50 év fölött vannak, és erre igyekszünk felhasználni a képzési alapot is, hogy az idősebb személyek eh, alkalmazhatóságát növeljük. Negatív oldala ennek az, hogy a tartós munkanélküliek esetében növekedést látunk. Ez azt jelenti, hogy a PPP-re kell költenünk többet, itt várunk eredményeket. Szeretném még aláhúzni, hogy Lengyelország nem csak a munkaerőpiacon kívánja mm, javítani a helyzetét, egy további kihívással is szembesülünk ugyanis. Ez azt jelenti, hogy szegmentálódik a munkaerőpiacunk az elmúlt évben és idén is reformokat indítottunk. Polgári jogi szerződéseket kötöttünk, kötöttünk és Csökkenteni szeretnénk a határidős szerződéseket eh, a munkaerőpiacon. Két évvel ezelőtt igyekeztünk új irányba haladni, többet költünk a családpolitikára, meghosszabbítottuk az anyasági szabadságot, eh, a rugalmasabbá is tettük ezt az eszközt, és igyekszünk eh, három év alatti gyerekeknek Mm, bölcsődei helyeket biztosítani, és a napközbeni elhelyezést biztosítani. Még egy pont, amiről felhívom figyelmet, az előttem szóló már röviddel, röviden érintette szintén ezt. Itt a nemzetközi nagy válság idején Lengyelországban is feszültségek alakultak ki, ezt mindenek előtt ott láttuk, ahol a szociális partnerek párbeszéde folyik, most szeptemberben egy új struktúrát alakítottunk ki. Ennek a célja az, hogy a munkaerőpiaci rugalmasságot javítsuk, és a biztonságot is erősítsük, és a két dolgot összekössük a munkaerőpiacon. Összefoglaltát azt mondhatom, hogy Egyre jobb a hatékonyságunk van, a mutatóink ezt jelzik, és tényleg eh, aktívak vagyunk a munkaerőpiacon, ami a különböző partnerségek vonatkozásában pozitív hatással jár. Itt a PPP-t említhetném, egyéb partnerségeket is meg kell említeni ugyanis az említett partnerségeknek köszönhetően a munkaerőpiacra való bejutás könnyebbé válik és ezek az analóg tevékenységek, párhuzamos tevékenységek oda vezetnek, hogy a munka minősége is javuljon. Csökkentsük a szegmentálódást a munkaerőpiacok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Következő előadónk Paul Swain, parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony! Nagyon örülök az OECD-nél dolgozó kollégáimmal együtt, hogy itt lehetünk, mi foglalkozunk szociálpolitikával, és most örülünk a lehetőségnek, hogy elmondhatjuk a véleményünket, az európai, a társadalmi bevonást célzó politikájáról. Az következő néhány percben arra beszélnék, hogy milyen tanulságokat vontam le saját magam az elmúlt években. hiszen ezzel tudom illusztrálni, hogy az aktív foglalkoztatás politikai programok milyen változásokat hozhatnak, hogyan lehet tényleges, fenntartható foglalkoztatást biztosítani különböző programok segítségével. Hogyan lehet a munkanélkülieket munkához segíteni? Ez a fő kérdés. Az én érvem az lenne, hogy gyakorlatilag ugyanazt a logikát kell alkalmazni, mint a különböző hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élők segítésével kapcsolatban alkalmazott programok. Tehát az akadály, a gátak természetéből, jellegéből kiindulva kell meghatározni, hogy melyik a legszélrevezetőbb politika. A reaktiválás, tehát hogyan működik, milyennek a logikája, hogyan tudjuk általánosságban a társadalmat is, és konkrétan a munkaerőpiacot úgy alakítani, hogy abban lehetőleg mindenki aktívan részt vehessen. Alapvetően négy elemet különböztetünk meg. Az egy, az első három a működése függ össze, a negyedik pedig az az integrálódással, a munkaerőpiac integrációval. Hogyan lehet motiválni, arra bátorítani, biztatni az embereket, hogy próbáljanak meg munkát találni. Persze az emberek keresik a munkát, de Először is segítséget kell adni nekik, eh, hogy legyőzzék az akadályokat, amiknek eh, csak a leküzdése után találnak vissza a munkaerőpiacra. Eh, motivációra is szükség van, de nyilván segítség nélkül nem tudnak azért maguktól saját erőből visszatérni a munkaerőpiacra. A következő pont, hogy lehet a foglalkoztathatóságot javítani. Hát ahhoz, hogy valaki dolgozzon és találjon egy potenciális munkaadót, nyilvánvaló, hogy nem mindenki képes ezt saját magától megtenni, itt készségek, képzettségek, de akár társadalmi akadályok is gátolhatják abban, hogy valóban munkát találjon valaki. A harmadik a lehetőségek van -e elég lehetőség, hogyha javul a e, foglalkoztatatóság, és elég motiváltak arra, hogy munkát e, keressenek, akkor is kell, hogy legyen elég e, munkahely lehetőség, ami, ahol el tudnak helyezkedni. Az aktív munkaerőpiaci programok általában a foglalkoztathatóság javítására koncentrálnak, de nagyon fontos az is, hogy ebbe az átfogó logikába integráljuk ezt az elemet is, és ehhez hozzátartozik egy olyan intézményi struktúra, ami biztos, ami az összes említett funkciót integráltan kezeli. Gondolkoznunk kell a sajátos elemek miatt akadályoztatottak helyzetének a javításán, hogyan tudjuk a, elő, elérni azt, hogy motiváltan és foglalkoztathatóan visszatérjenek a munkaerőpiacra, és ott legyen lehetőségük is munkát találni. Az OECD és mások is kihangsúlyozzák azt, hogy gazdasági szempontból is vonzóvá kell tenni a munkába való visszatérés, tehát a munka nélküli segély hogyha túl magas és nem lényegesen magasabb jövedelemre tesznek szert, aktívan dolgozva, akkor ez valószínűleg hátráltatja a munkába állást. Itt azért különbségeket kell tenni. Ez sokkal valószínűbb az, hogy hogyha nincs nagyon intenzív tanácsadás, akkor nehezebb visszavezetni az embereket. Tehát kell egy stratégia, aminek a mentén újra integrálódhatnak a munkaerőpiacra, és ez sokkal könnyebb, hogyha van egy segítő és egy többszintű terv, aminek a mentén sikerül munkát találni. Az első szakaszban az akadályokat kell meghatározni, hogy mi miatt kerültek ki a munkaerőpiacról. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos feltételek, például a, ide tartozik a, a jövedelem, a támogatások, ellátások mértéke is, illetve az a tényező, hogy hogyan tudnak élni a nekik felkínált lehetőségekkel. Ha nem is arra számítanak, hogy azonnal munkát találnak, de azért késznek kell állni ezeknek az embereknek arra, hogy, vissza, egy ismét dolgozzanak. A foglalkoztathatósági javítása, ez, erre szoktunk koncentrálni, itt akár videó vagy online módon is lehet képzési programokat biztosítani evándorlók esetében ez sokat segíthet, de azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ami igazán fontos, eh, az az, hogy ezt a segítésnek ezeket a eh, formáit egy eh, stabil terv mentén kell felajánlani, felkínálni és amikor eljön az idő, akkor tényleg megkapják a segítséget, hogy megfelelő munkahelyet találjanak, és addigra már a foglalkoztathatóságuk, a képessége annyiba javuljanak, hogy a erő részévé válhassanak. Biztosítani kell, hogy legyen elég munka lehetőség az emberek számára, Először is határozzuk meg, hogy ők mit tudnak felkínálni a munkahadóknak, és utána segítsük nekik abban, hogy aktívan keressenek munkát. Az állami foglalkoztatási szolgálatok azok az intézmények, amelyek rendszerint egyfajta brókerként, közvetítőként állnak a munkát keresők és a munkahadók között, segítik a munkahely megtalálását azok az emberek, akik már régóta nem dolgoztak, és talán részben fogyatékkal élnek, vagy bevándorló háttérrel rendelkeznek, az ő esetükben különösen fontos az, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok amelyek hiteles szervezetek értik a munkaadók aggájait is, és hogyha valami alkalmazkodásra vagy korrekcióra van szükség ahhoz, hogy munkába állítható legyen valaki, akkor ebben segítenek. Tehát az állami munkaügyi szolgálatok és a munkadók együttműködése rendkívül fontos. Lehet, hogy azonnali intézkedésekre is szükség van, a hiányzó munka tapasztalat kompenzálására. Amikor átolvastam ezeket a szlájdokat, és elkezdtem gondolkozni, ugye arra ez is szembe jutott, hogy a bizottság is egy nagyon érdekes jelentést készített, az aktív inkluziós stratégia végrehajtásáról. És általánosságban is voltak különbségek, de van egy konkrét pont, ahol eltérően gondolkodunk. Felmerült egy olyan aggály, hogy lehetnek olyan programok, amelyek egyfajta mazsolázgatást jelentenek, tehát azokat mazsolázgatják ki, akiknek a legnagyobb esélye, akik a legtöbb lehet, képességgel, képzettséggel rendelkeznek, és azok, akik sokkal nehezebben foglalkozhatók, lemaradnak. Nos, hogyha nem végzünk jó munkát, és csak a közelmúltban munkanélkülévé vált, és gyorsan integrálhatókra koncentrálunk, akkor hosszú távon nagyon nagyok lesznek a problémák, hiszen hogyha egy munkahadónak választani kell, a között, aki csak az elmúltban vált munkanélkülvé, és előtte nagyon sikeresen dolgozott, illetve egy olyan személy között, aki hosszú ideje már munkanélküli, akkor nem kérdés, hogy hogy fognak dönteni. De ez, ez utána nagyon nehéz lesz a tartós ideje munkanélkülieket is visszavezetni a munkaerőpiacra. Viszont a munkaadók aggájaira is oda kell figyelni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogyha a nehezebben munkába állítható csoportnak adunk segítséget, akkor ezzel hátrányosabb de vagyjuk a könnyebben újra foglalkoztathatókat, és fordítva. Tehát itt nehéz döntéseket kell meghozni, de mindenképpen sok erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a régóta munkanélküliek eh, is újra munkába állhassanak. Ami az intézményi kereteket illeti. A kérdés az, hogy az állami munkahogyi eh, szolgálatok, amelyek eh, elsősorban a nem régóta munkanélkülkel foglalkoznak, figyelmüket kiterjeszték a hátrányosabb helyzetűekre, fogyatékkal élőkre, vagy akik a családi feladataik miatt nem do- tudtak dolgozni különböző országokat vizsgálva azt hiszem, hogy nem is igazából az számít, hogy ki végzi el ezt a feladatot, hogy ez milyen ügynökség vagy állami szolgálat. Közelmúltban foglalkoztunk mentálisan sérült emberekkel, és akiket szintén meg kell próbálni munkámat tartani. És nagyon hasznos tapasztalatokat vontunk le. Időnként az állami munkahelyi szolgálatoknál is dolgoznak ilyen speciális szaktudással rendelkezők, például pszichológusok. Másrészt az egészségügyi szolgálatnál is szükség van olyan szakértelemre, amely inkább egy munkaügyi tapasztalat. Igazából ami számít az, hogy legyen egy integrált csomag, hogy ezek a szolgálatok együtt működjenek, és így segítsék az, azokat az embereket, akiknek segíteniük kell. Ezek lettek volna azok az általános gondolatok, amiket el önöknek mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen Paul Swaim úrnak, amit elmondott. Úgy gondolom, hogy a felelősség, illetve az aktív segítés, segítség is hozzájárult ahhoz, hogy például Lengyelországban sikerült leszorítani a munkanélküli rátát. is kérek, hogy nem tudtam korábban ideérni más irányú elfoglaltságom miatt. Most pedig Luk Zellerló úrnak adom meg a szót, aki a fogyatékkal élő személyek számára nyújtott szolgáltatók szövetségét képviseli. Good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért a szakbizottságnak. Engedjék meg, hogy megosztam önökkel néhány gondolatomat az aktív munkaerőpiaci politikákról. olyan tapasztalat vagy gyakorlat alapján, amit Európában a lehető legszélesebb közegben tapasztaltunk. Az EASPD képviselem, ez egy európai hálózat, a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások, a fogyatékkal élők számára kialakított szolgáltatások szolgáltatóit csoportosítjuk egész Európából. Ezeknek a szolgáltatóknak körülbelül az egyharmada segít a, abban, hogy munkahelyeket találjanak, illetve munkahelyeket is teremt, támogatja a fogyatékkal élőket ilyen szinten is. Ha megkérdezik tőlünk az emberek, hogy mégis mi a munkánk, erre azt mondjuk, hogy szociális kohézióra és befogadásra törekszünk. Rövid hozzászólásomban, rövid hozzászólásomnak két része lenne. Először általános megjegyzésekről, észrevetérekről beszélnék, és a második részben pedig ezt szeretném mondani, hogy, egy, hogy a foglalkoztatási projektekről szóló elemzésünknek milyen eredménye volt. Nézzük tehát először az általános jellegű megjegyzéseket, milyen gondok vannak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne folyton váda, vádoljunk, arról beszélünk, hogy az emberek milyen messze vannak a munkaerőpiactól, kihullottak onnan, és bár lehet, hogy nem ez a szándékunk, de az embereket vádoljuk azzal, hogy nem találtak munkát, hogy nincs munkájuk. És ebből az is következik, hogy a munkaerőpiac monolitikus, amit nem lehet irányítani, amit, amit csak elszenvedni lehet. Európában vannak azért sikeres programok is, és a legsikeresebb projektek azok, ahol nem csak az emberekkel együtt dolgozunk, hanem a vállalatokkal, a munkaerőpiacsal, és megpróbáljuk módosítani a munkahelyi profilokat, és megpróbáljuk összepárosítani egy illető személynek a képességeit egy bizonyos munkahelyi kiírással. Tehát a vádaskodást el kell felejteni a munkaerőpiacon is, és ehhez támogatni kell a munkavállalókat, a munkanélkülieket és a munkaadókat is. Tehát inkluzívabbá kell tenni a vállalatokat is. Nézzük a válság hatását. A válságnak még nincs vége. Tudjuk ezt a korábbi válságokból is, hogy a szociális szektor, az oktatás, az egészségügy itt a negatív hatás mindig jobban érezhető, később érezhető, és hosszabb ideig érezhető, mint más ágazatokban. Most kezdjük el a megszorítások igazi hatását érezni. Azokban a családokban, ahol van egy fogyatékkal élő, nagyon sok bevételtől estek el, és ezáltal nehezebben tudnak részt venni a társadalomban. Nem férnek hozzá a munkaerőpiachoz megfelelően és a szolgáltatások minősége is csökkent. A legtöbb szociális szolgáltatás, amely valamilyen módon egyfajta hidat jelentett, amely, amelyet, amely ennek az volt az értelme, hogy a válságot valahogy kiküszöböljék és túléljék a, fogyaszt, a fogyatékkal élők, ezek már megszűntek. És a leginnovatív támogatási modellek, például a nőket támogató projektek. Nos, ezek a szolgáltatók, ezek a projektek, ezek a, az ügynökségek sokkal jobban megszenvedték a megszorításokat, mint a régebbi típusú, régebb, régi módi modelleket, modellek. Ha egyszer minden egyes beruházat euróra 5 eurós hozamot szeretnénk, akkor pontosan ilyen típusú modern, modern projekteket vagy programokat kéne kialakítani, pedig sajnos pontosan ezek szenvedték meg leginkább a válságot. Nagyon fontos a jövedelemtámogatás, ez azt jelenti, hogy lehetővé tesszük az egyén számára, hogy részt vehessen a társadalomban, minőségi szolgáltatások, ezek emberi jogokhoz segítenek hozzá, ezáltal visszakerülhetünk a munkaerőpiacra, illetve a foglalkoztatási stratégia. Mind a három oszlopra nagyon nagy szükség van, és hogyha valami, valamelyik hiányzik, akkor az egész stratégia összeomlik. Mostantól kezdve már nézhetik a diákat is, Szeretnék most arról beszélni az előadásom második részében, hogy milyen eredményeket jutottunk egy sikerfaktor elemzésben. Több mint 25 nemzetközi projektet vizsgáltunk meg, mindegyiknek az volt a célja, hogy a lélőket vissza tereljenek a munkaerőpiacra. Alapvetően négy fogalom mentén tudtuk osztályozni ezeket a projekteket, ez rövidítéssel STAR-nak hívjuk, az S azt jelenti, hogy érintett felek együttműködése, T, mint angolul érvényes mindez, T, mint célzott fellépés, a támogatás elérése, ez az A, vagy elérhetősége, és az R pedig a kutatás. Nézzük először ebből az elsőt, az érintett felekkel való együttműködést. Nagyon fontos, és az előttem szólók már utaltak erre, hogy ha szeretnénk sikeres programokat kidolgozni, akkor nagyon fontos, hogy az összes érintett fél leüljön az asztalhoz tárgyalni. A foglalkoztatók, munkaadók, a különböző támogatós, egyéb ügynökségek, a felhasználók, az érintett személyek és képviselőik. Csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha a vitában, a tárgyalásnál ott van az összes érintett fél. Azt hiszem, hogy ez a parlament számára nem egyszerű feladat, hogy ilyen pozitív példákat mutasson. Európai szinten, tagállami, regionális és helyi szinten is platformokat kell létrehozni, ahol a különböző érintett felek egyáltalán találkozhatnak egymással, és innovatív, működőképes stratégiákat hozhatnak létre. A sikeres fellépés másik pillére a célzott fellépés, tehát a különböző szakpolitikákon belül célzott fellépéseket kell kialakítani. Ez azt jelenti, hogy személyre szabott megközelítést alkalmazunk, ami figyelembe veszi a személyek készségeit, képességeit, tehát nem a fogyatékra kell koncentrálni, hanem arra, hogy mire képes egy személy a vállalatok nem a fogyatékot nézik, hanem azt nézik, hogy ki mit tud, ki mire képes. Erre kell tehát koncentrálni, és meg kell próbálni párosítani egy személyi képességét, illetve hogy mire van szüksége egy vállalatnak. Az OECD képviselője elmondta, hogy a, munka, a munkáért fizetést is kell kapni, meg kell nézni azt, hogy a tagállamok közül ki tudta ezt sikeresen megoldani. Egy példa arra, hogy mit is jelent a célzott fellépés, nemrégiben az ENSZ ajánlásában, ami a fogyatékkal élők jogairól szól, ilyen világosá tette, hogy az európai intézmények nem sikeresen alkalmaznak fogyatékkal élőket európai szinten, itt Brüsszelben, vagy Strasbourgban arra van szükség, hogy legyen egy ügynökség, egy támogató osztály, amely ezzel foglalkozik, és amely megkönnyíti a fogyatékkal élők munkáját az európai intézményekben, a nyílt munkaerőpiacon. Harmadik pillérünk, ez a támogatás elérhetősége. Az emberek azt mondják, hogy igen, igen, támogatni kell azokat, akik fogyaszték, fogyatékkal élnek, természetesen, de támogatni kell a munkaadót is. Nagyon bonyolultak a létező támogatási keretek, a kompenzáció például azért, hogy termelési kiesés van, vagy hogy, el kell, hogy segíteni kell ezeknek a személyeknek a lakhatását, Eh, ezek, ezek túl bonyolultak, nem értik a, a munkaadók pontosan, hogy ezek a rendszerek hogy működnek, ezt kell leegyszerűsíteni. Jó lenne, hogyha a vállalat számára nem csupán teher lenne az, hogy eh, fogyatékkal élőket dolgoztatnak. Mint szervezet, nagyon örülünk annak, hogy a kettős támogatás részét képezi a hosszú távú munkanélküliséggel foglalkozó stratégiában. Tehát nem csupán az egyes személyeknek kell támogatást adni, hanem a munkaadókat, illetve a hatóságokat is. Utolsó pillér, ez a kutatás a bizonyíték alapú vagy tényalapú szakpolitika. Sokszor azt látjuk, hogy a szakpolitika különböző hiedelmeken vagy feltételezességen alapul, nem igazi adatokon. Egy bizonyos területen a foglalkoztatási ráta megnőtt mondjuk, tehát kevesebb lett a munkanélküli, ezt mondja ki egy statisztika, de hogyha megnézzünk egy igazi statisztikát, részletesebbet, akkor láthatjuk, hogy ez csupán azért van, mert több ember van mondjuk beteg szabadságon. Tehát nagyon fontos, hogy pontosan elemezzük az adatokat, és ez alapján dolgozzuk ki a kutatást. Lezárásképpen. Azt hiszem ez a három pontos megközelítés működőképes, de rendkívül fontos az, hogy, úgy, hogy úgy tekintsük erre a három pillére, mint egyformán fontos pillérekre, különben nem lesz sikeres a stratégiánk. Nagyon fontos az, hogy pozitív nyelvezettel beszéljünk erről a problémáról, tehát ne vádoljuk az embereket, ne vádoljuk a munkanélküléket. Még egy dolog, még nincs vége a válságnak. Ne sújtsuk jobban a támogatási rendszert és a még létező szolgáltatásokat. Ismételten fel kéne fejleszteni ezeket a szervezeteket, ezeket a struktúrákat, amint, amint lehet. A jó hír pedig az, hogy igenis lehetséges, sikeres fellépéseket kialakítani, hogyha amit az említett sztár megközelítést alkalmazzuk, tehát testre szabadság, megfelelő, megfelelő kutatás, illetve a támogatás elérhetősége. Köszönöm szépen. Mr. Lucas. Köszönöm szépen, Lük úr. Talán európai szinten is érdemes lenne egy ilyen ügynökségét létrehozni, egy ilyen szolgáltatásokra vonatkozóan a fogyatékos személyek számára. Az EURES, EURES, foglal, EURES foglalkozik ezzel, a munkát keresők itt az EU-ban munkát keresők kaphatnak támogatást. Egyetértek azzal, amit elmondtak. Steven Tobint kérem, hogy az ILO kutatási osztálya nevében tartsa meg előadását. Köszönöm szépen a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak a mai napon. Három területet azonosítottunk a stratégiában, amit ma megvitatunk. Tíz pontot tudunk, három nagy területet tudunk kiragadni, van amelyik egy kicsit át fedi a korábban elhangzottakat, de vannak olyan elemek, amelyek pluszban hozzájönnek. Az egyik dolog, amit vizsgálunk, az az, hogy mit tudunk tenni rövid távon, középtávon is beszélhetünk, de erről, de vannak kiegészítő intézkedések is, amelyeket európai összefüggésben kell megvizsgálni. Úgy gondolom, hogy rövid távon egy néhány dolgot meg lehet tenni azonnal. Majd, hogy nem a legfontosabb, hogy az aktív munkerőpiacikai eszközök nincs összhang, nincsenek összhangban a kihívásokkal. 2011 és 2003 kizet között a tartós munkanélküliség megduplázódott, sőt azóta ez meg is maradt, mint egy 12 millió szeméről van szó, az Európai Unióban 12 millió ember keres több mint egy éve munkát. Ezen időszak alatt az aktív munkaerőpiaci politikát támogató eszközök csökkentek. Nagyon fontos, hogy ez a GDP-hoz képest is csökkent. Bizonyos országoknál persze azt látjuk, hogy a GDP csökkent, és az aktív munkaerőpiaci politikára fordított összegek gyorsabban csökkentek, mint a GDP. Úgy gondoljuk, hogy ez nem felel meg a probléma mértékének. Szeretnék még valamit megemlíteni, az az, hogy egy jól tervezett munkaerőpiaci fellépés pénzügyi szempontból semleges is lehet, akár csökkenteni lehet a az összegeket, és ha az emberek dolgoznak, akkor nagyobb adót is fizetnek, és az adóhelyzet még javul is. Ne költségként, hanem beruházásként, befektetésként tekintsünk erre a területre. A második pont, hogyha ezen a területen nagyon nehéz végig gondolni a helyzetet. Ugye a munkanélküliség 5-6 százalékos egyes helyeken, de Mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy a teljes foglalkoztatás irányába haladunk, sőt a szakképzett munkaerő is hiányzik, nem régiben még így gondolkodtunk, és nagyon hangsúlyoztuk azt, hogy hogyan tudjuk reintegrálni azokat a személyeket, vagy néhányat közülük, akik távolabb kerültek. És azt láttuk, hogy nagyon drága és nagyon bonyolult az ilyen kicsúszott embereket visszahozni munkaerőpiacra. Most 10% a munkanélküliség, és bizonyos területeken mérsékelten javul a helyzet. Hogyha most nem cselekszük, ennek a költségei nagyon magasak lesznek valamikor a későbbiakban. A második pont a rövid távú vizsgálódás során az, hogy nézzük meg, milyen komponensei vannak az aktív fellépésnek, mi az, amire szükség van. Úgy gondolom, hogyha a korlátokat nézzük ebben a kontextusban, akkor jobban kellene hangsúlyozni a szakképzést, hiszen ez középtávon a legeredményesebb, a legprofitábilisabb fellépés. Hogyha megnézzük ezt a gondolatot, akkor az az, hogy a hátrányokkal foglalkozunk, ne csak a hátrányos helyzetben lévő személyekről. Nem elegendő egy programot kidolgozni a fiatalok számára, például az ifjúság számára, vagy ne legyen fogyatékkal élők számára külön program. Sokkal jobban meg kell érteni, hol vannak a korlátok a befogadó munkaerő piac esetében, lehet, hogy arról van hogy jogosítványt kell csak valakinek, hogy könnyebben találjon munkát. Tehát azt mondjuk, hogy ne egy csoportra koncentráljunk, hanem a tényleges korlátokról kell gondolkodnunk ezért aztán nagyon fontos, amit megemlíteni, az ötös pont, hogy tényleg meg kell keresni az érintett embereket, és a szociális partnereket be kell vonni. Meg kell értenünk, látnunk kell, hogy eh, mire van szükségük az embereknek, hol vannak a tényleges korlátok, hol lehet a jövőbeli képességeiket fejleszteni. Erre vannak állami megfelelő szervezetek, innovatív fellépésről beszélünk, új technológiákról is beszélünk. Mindig ez persze így jó, ez akár hatékony is lehet, és üdvözlendőnek tartom valóban, de hogyha az egyénből indulunk ki, vele kell felvenni a kapcsolatot, ez még fontosabb talán, illetve a szociális partnerek bevonása is fontos. Amikor tényleg ha meg akarjuk érteni, hogy mi van a dolgok mögött valójában, Genfi irodámat, ugye miről szakképzettségről, vagy nem megfelelő szakképzettségről van szó, ez egy alapvető fontosságú dolog. Nem elegendő megérteni, hogy mi történik úgy általában, hanem arról van szó, hogy el is igyekezzünk kezelni azt, ami történik. Ez nagyon fontos. A középtávú megfontolásákat illetően szeretném elmondani a következőket az életen át tartó tanulás, a hetedik pont valóban, erről ezt ismerik, ezt már említették is, tehát amíg dolgozik az ember, mindig tanuljon. És hogyha valaki mm, munkanélkülévé válik, akkor könnyebben állást talál, tehát az erre költött pénz megtérül. Ami hasonlóan fontos, az a korai a kellő időben történő lépés, nem akkor, amikor először elveszíti valaki a munkaerőpiacra vagy munkahelyel való kapcsolatát, hanem a korai fellépés már a munkahelyen megtörténhet. Tehát az előző munkahelyemen, ahogy dolgoztam Kanadában, az állami szolgálat sokat beszélt a foglalkoztatókkal, hogy értsük, hol vannak kockázatok, mely ágazatokban be kell menni a munkahelyekre, hogy ezt lássuk, és a programok és szolgáltatások akkor összhangban vannak azzal, amit elvárunk. Azt gondolom számos országnak ezt kéne tennie, egy proaktív fellépésről beszélünk ebben az esetben. Egyszerűen végig kell gondolni, hogy hosszú távon mi történik, de középtávon is vannak emberek, akik elveszítik a munkahelyüket, de azok, ez fontos, hogy foglalkozunk velük, de azokkal is foglalkozni kell fokozottabban, akiknek még van munkájuk. A három kiegészítő intézkedésekről az értékelést mindenképpen meg szeretném említeni. Az értékelést nem csak arról, gond, arról beszélek, hogy adatokat gyűjtsünk, hogy alapvető indikátorokat állítsunk össze. Igazából az a fontos, hogy meg kell érteni, hogy különböző körülmények között milyen hatások működnek. Ez nem egyszerű értékelés, nem a nem arról van szó, hogy az emberek 70%-a kedveli a programot, vagy tetszik neki a program, vagy 8, arról van szó, hogy mondjuk 80, hogy 20%-uk talál munkát. A kérdés az, hányan találnak munkát a program alapján kutatási szempontból ez egy teljesen más kérdés, mint amit korábban említettem. Ha hosszú távon gondolkodunk és befektetésről gondolkodunk ezen a területen, akkor a jó adatgyűjtés, a jó értékelési módszer komoly eredményeket hozhat, és talán más mutat, mint amit először gondolunk. Természetesen ehhez kormányzati kapacitásra van szükség, intézményi kapacitásra, ezt már többen elmondták, meg kell érteni, hogy az állami szolgálatok ki kell, hogy menjenek a munkahelyekre, beszéljenek az munkáltatókkal, megfelelő technikára van szükség, a kutatási mm, módszertant erősíteni kell, de ez is olyas valami megtérül hosszabb távon. Végül pedig az utolsó pontban azt gondolom érdemes külön figyelni arra, hogy mindez nagyon jó, mi van akkor, ha egyszerűen nincs munkahely, ahova be lehet menni. És ez egy ténylegesen fontos pont. Azt gondolom, hogy alaposan figyelni kell, hogy mi történik ténylegesen, és ez egy kihívás. Másrészt az Európai Unión belül vannak eszközök, mint például a Juncker-féle beruházási terv, aminek a célja, hogy felgyorsítsuk a gazdaságot, és ezáltal munkahelyet teremtsünk. Azt gondolom, az ILO elolvassa a jelentést a végrehajtással kapcsolatban. A kérdés most az, hogy nem tudjuk-e megfontolni, hogy a foglalkoztatást a jóváhagyási folyamat során hogyan tudjuk elődnyösebb helyzetbe hozni, előtérbe helyezni, hogy tudjuk foglalkoztatási szempontból a programokat erősíteni. Szerintem ez meglehetősen könnyen megtehető ebben az összefüggésben, ha a módszer rendelkezésre áll. Szeretném összefoglalni a probléma mértékét kezelni kell megfelelően, méghozzá a megfelelő mértékű megoldásokra van szükség, meg kell keresni ezeket az embereket, egy csoportokat, hogy mik a tényleges terhek, ezt meg kell tudnunk, hogy mi jelenti a tényleges nehézséget. Az azt jelenti, hogy nem ragadhatunk ki egy-egy csoportot, hanem magát a, a nehézséget kell megtalálnunk, és a keresleti, kínálati oldalt figyelembe kell venni, és egy összhangot kell létrehozni a program kialakításakor, vagy egy Juncker típusú ö, ö, megoldást igyekszünk keresni, és hosszú távon ki kell alakítani a kutatás, az értékelés, megfelelő módszertanát. Ez az egyik legfontosabb dolog. Gyakran vitatják, de szerintem ez hosszú távon igencsak nyereséges befektetés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tobin úrnak A legfontosabb most az, hogy meghatározok, mik a korlátok, mik azok a terhek, mik az akadályok. Nem szabad megijedni ettől, akár többféle definíciót is találhatunk. Köszönöm szépen. Most a frakciók nevében a koordinátorok kapnak szót. Először Heinz Becker úr a néppárt koordinátora. Rövid leszek, mert sajnos későn érkeztem, csak az előadás utolsó részét tudtam meghallgatni. Köszönöm a szakértőknek, hogy elmondták, mi a véleményünk ezekről a kérdésekről. Én most inkább itt tanulnék, és hallgatok, figyelek, nem szeretnék következtetéseket levonni, intenzívebben akkor veszek részt vitában, jobban fel vagyok készülve. Köszönöm szépen. Jutta Steinrück, szociáldemokraták nevében. Köszönöm. A Szociáldemokrata frakció nevében szeretném mindegyik előadónak megköszönni az előadást. Fontosnak tartom, hogy a tagállamok beli helyzettel is foglalkozzunk, és vizsgáljuk meg különböző példákat, másrészt pedig foglalkozzunk intézményekkel, amelyek globális nagyobb a kitekintése. Általános a probléma a munkanélküliség, ami jelen küzdünk. Fiatalok, tartós munkanélküliek kapcsán, ahogyan ön is elmondta, a legfontosabb a munkahelyekre Európában még bizonyosan sokat kell tennünk azért, hogy ezt a házi feladatot elvégezzük. Izgalmasnak tartottam, amit elmondtak, olyan tagállamban élek, ahol megpróbáljuk most újra integrálni, visszavezetni a munkaerőpiacra a tartós munkanélkülieket, és ne csak valamilyen munkahelyhez akarjuk irányítani őket, függetlenül attól, hogy ez mibe kerül, csak a statisztika legyen rendben. Németországban és más tagállamokban is az volt a tapasztalatunk, hogy az ilyen emberek aztán újra nagyon hamar munkanélkülivé válnak az előadók is ezt világossá tették. Fontos, hogy tartós, fenntartható képzettség birtokában vállaljanak ismét munkát a munkanélküliek, és gyorsan kell őket integrálni. Az ifjúsági garancia pont ezt a célt szolgálja, hogy ne hagyjuk a fiatalokat sokáig munkanélkül, nem hamar találjanak munkát. Nagyon jónak találtam azt is, hogy egyetértettek abban, hogy nagyon fontos, hogy minden érintett szereplő közösen cselekedjen. A spanyolországi helyzetet vizsgálva úgy láttam, hogy itt ez nincs így, Lengyelországban, hogyha jól értettem ön, de talán ezt még megerősítheti, a, a szociális párbeszéd most eh, sokkal eh, fontosabb szerepet kezd játszani, mint korábban, és ez eh, most már sikeres. A kérdésem következő. Európában új kihívásokkal is szembesülünk a munkaerőpiacon, Az önök véleménye szerint miben kell változtatnunk? Vannak problémák, meglévő problémák, jó kezdeményezések, és ez az is probléma, hogy itt az Európai Unióban úgy próbáljuk a feladatot megoldani, hogy kicseréljük a jó gyakorlatokat, pénzt adunk, de ez nem jut el minden tagállamhoz. Nem tudom, hogy például tudnak-e valami tippet adni a ifjúsági munk, fiatalok munkanélkülisével kapcsolatban. mert régóta beszélünk a ifjúsági garanciáról, és igazából fenntartható megoldás még nem sikerült találni erre a problémára. A megszorítási politika, ez is kicsengett az önök szavaiból, nem megoldás, beruházásokra van szükség, hogy később ne keletkezzenek újabb adósságok. Köszönöm szépen. Most pedig arra kérem a vendégeinket, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Talán Lola Santiago asszonyjal kezdem. Las soluciones. A megoldások adatokat úgy kell kezdeni, hogy elemezni kell, egyértelmű adatok kellenek, meg kell vizsgálni azt, hogy a finanszírozásunk, a finanszírozással mit lehet elérni. Ha megnézzük például az ifjúsági garanciát, egyértelmű, hogy amit Spanyolország csinál, az kudarc. Egyáltalán nem hatékony a rendszer. Nem jut el a fiatalokig ez a segély, ez a garancia. Egész egyszerűen nem jut el a fiatalokhoz ez a finanszírozás teljesen mindegy, hogy minek hívjuk ezt, milyen szakpolitikának nevezzük, de nincs értelme, mert nem jut el a célcsoporthoz. Az összes érintett félel egyeztetni kell, velük együtt kell ezt megcsinálni, a szakszervezetekkel, a fiatalokkal, a többi érintett félel, de ha ezt nem tesszük meg, akkor mindez porhintés. Említettem a megvalósítási terv, illetve az a terv, amit a spanyol kormány most végez, az kozmetikázás. Brüsszel felé, vagy az európai közösség felé. Ami mögötte van, ott az van, hogy csak, az, mögötte csak akadályokat találhatunk, problémákat. El kell költeni persze ezeket, a, ezeket az alapokat, úgyhogy ilyen látszatintézkedéseket hoznak. Meg kell oldani a problémát, az biztos viszont Spanyolországban a megszorítások hihetetlen hatással jártak, elmondtam, hogy mit jelent ez. A megszorítások lecsaptak azokra a szakpolitikákra, amelyek eddig segítettek azoknak, akik már így, akik a társadalom szélén éltek, akik kiszorultak a a munkaerőpiacról, már nincs meg egyáltalán az a személyre szabott segítség, nincs meg a minimál jövedelem, valószínűleg még továbbra is fogunk kérni pénzt, de nézzük meg nagyítóval azt, hogy mire költik el ezt a pénzt, arra, amire el kell költeni, és nagyon fontos, hogy a feltételrendszer, amelyek alapján megkaphatják ezt a pénzt vagy a jövedelmet a fiatalok vagy a rászorulók, azok megfelelők-e? sokszor nem azért nem költik el ezeket az alapokat, mert nincsenek, nincs meg a célközönség, hanem azért, mert lehetetlen hozzájutni. Czy pan profesor Jacek Męcina chciałby? Bardzo Tak. Professzor úr is talán röviden szólni szeretne. Igen, köszönöm. politikai változásokról mert most Lengyelországban a választások után, tehát ebbe a kontextusba helyezve a kérdést, valóban a szociális párbeszéd nagyon fontos a, általában a társadalom fölül diskurzus szempontjából is. A szociális párbeszéd nehezebb formáját választottuk, mert tripartit formában zajlanak a tárgyalások, az a kormány is részt vesz, a munkaadók és a munkavállalók mellett. 2013-ban valóban nagyon nehezen ment ez a párbeszéd. Rövid időre fel is függesztették a szociális párbeszédet. Aztán jött a nagy változás, a nagy áttörés. Én magam is részt vettem a szociális párbeszédben Szeptember 11-én elfogadtunk egy új törvényt. Ez eh, a szociális partnereknek gyakorlatilag majdnem, hogy eh, törvényozói hatásköröket eh, ad, jogosultak tárgyalásokat folytatni, megegyezni egymással. Persze nem akarok azért túlzásokba esni, mert a szociális párbeszéd nem mindig eredményes. Időnként a feltételek nagyon bonyolultak, az elmúlt években is ez volt a helyzet, elég sok az akadály. Például a nyugdíjkorhatár kérdése nagyon nehéz ügy volt, vannak társadalmi feszültségek, tehát nem sikerül mindig konszenzusra jutni. De én személyesen úgy gondolom, hogy ezzel együtt is, ennek ellenére is nagyon fontos a párbeszéd még három kérdésre szeretnék kitérni. Egy nagy reformot valósítottuk meg a foglalkoztatás politikában, és az előző kormányban én voltam ennek a felelőse. Sokáig elemeztük, hogy hogyan lehetne garantálni azt, hogy valóban lehető legnagyobb hatékonyságot érjük el. Következőt mondanám erről. Az állami munkaügyi vagy foglalkoztatási szolgálatok, hogyha tényleg hatékonyan akarnak működni, akkor látniuk kell, hogy itt szükség van pszichológusokra, szociális munkásokra, nagyon sok mindenkire. Egy ilyen köztes modellt választottunk, a partner és kapcsolatok nagyon fontosak, például az magánszféra és az állami szféra partneri kapcsolata, a PPP-k azaz a kirekesztettség által fenyegetett embereket kétféle struktúra révén is támogatjuk. Egyrészt itt vannak a munkaügyi hivatalok, de mellette vannak magánügynökségek is, amelyek szintén azon dolgoznak, hogy a kirekesztettség által fenyegetett embereket munkához segítsék. Ezen szolgálatok révén tényleg egy egyéni, testre szabott támogatást tudunk adni. Azon is gondolkoztunk, hogy a munkahogyi hivatalok kompetenciáit nem lehetne e felhasználni arra is, hogy például csökkenteni tudjuk az elbocsátások számát. Tehát anélkül, hogy a foglalkoztatást átstruktúrálnánk, eh, bátoríthatnánk a munkaadókat eh, arra, hogy ahelyett, hogy elbocsájtanának eh, munkavállalókat, keressenek más munkavállalókat, akik talán jobban megfelelnek az adott munkahelyen megkövetelt profilnak ugyanis az elbocsátás is sokba kerül a munkadóknak, bizonyos juttatásokat, kielégítés, stb. kell fizetni. Ez mindenképpen kiadás a vállalatoknak. A munkadó emellett részt kell, hogy vállaljon a, annak a költségében is, ami azzal keletkezik, hogy új munkahelyet kell, hogy keressen az elbocsátott eh, személy. Eh, meg kell nézzük, hogy ezek az gondolataink majd működnek-e eh, később a magánszférában is. Itt van például a távközlés, vagy a pénzügyi ágazat. Ezek olyan területek, ahol folyamatosak az elbocsátások, másrészt folyamatosan újra és újra felvesznek embereket a cégek. Azután röviden még a harmadik elemről is hadd szóljak, ezekkel a bizonyos partnerségekről. Van egyrészt az ifjúsági garancia. Lehet, hogy Lengyelországnak ezzel kapcsolatban egyszerűbb a helyzete, mert már a 90-es években nagyon sokat dolgoztunk eh, ezen. 1995 és 2000 között eh, néhány millió új eh, fiatalt segítettünk munkához. Elindult Lengyelországban egy átalakulási folyamat, azaz új munkahelyek is létrejöttek, de hát azért ugyanígy nagyon magas volt még a munkanélküliség, időnként 40 a fiatalok körében. De ezeket a fiatalokat segítő programokat már nagyon jól ismerjük a gyakorlatból és az EU csatlakozás előtt is már voltak ilyen fiatalokra koncentráló programok, tehát volt hova visszanyúlni, amikor az ifjúsági garanciát kell most eh, alkalmaznunk, vagy megvalósítanunk. Regionális szinten is működnek programok. De gondolkozunk egy másik modellben is. Eh, ez pedig azt jelenteni, hogy például ahelyett, hogy diploma munkát eh, lenne kötelező megírni a felső oktatásban, helyette egyfajta projektet valósítana meg a, a végzés előtt álló, és egyfajta új vállalkozásba kezd, tehát a, az elméleti a helyett inkább gyakorlatilag vállalkozást akarjuk támogatni. Would you like to say something? Nem kíván reagálni. Nagyon röviden. Az egyik érdekes pont a sok közül az az volt, vannak új megoldások, és azt kell, hogy mondjam, hogy érdeklődtem hosszú távú programok iránt. Igen, teljes, nehéz itt teljesen új gondolattal előállni, hát munkahelyekről beszélünk, a téma ismert, tényleg teljesen, totálisan új dologról nem lehet beszélni szerintem, hogy a régi ötleteket újfajta módon kombináljuk, ez elképzelhető valóban, és egyes dolgokat jobban kiragadunk. Egy példát szeretnék erre mondani, ami többször előfordult már. Azt gondolom, hogy az aktív politika az fontos, hogyha valaki visszatér a munkaerőpiacra, ezt a pontot kéne megragadni. Bizonyos dolgokat már korábban is meg lehetett volna csinálni. És milyen támogatást tudunk biztosítani, ha már visszatért valaki, hogy meg is tartsa a munka, munkáját, ezt jobban lehet hangsúlyozni. Egy néhány példát mondok erre is, a megelőzésnél például Számos ország észrevette, hogy emberek fogyatékkal élők számára támogatásokat kapnak, viszonylag fiatal felnőttek mentális betegségre hivatkozva kapnak ilyet tudunk-e tenni valamit ezekkel az emberekkel, mielőtt eljutnak ebbe a szakaszba, tehát mielőtt elbuknak és elhagyják a munkaerőpiacot ugye általában. És az egyik akadály itt éppen az volt, hogy ez egy szociális társadalmi stigma, hogyha az ember mentális betegségben szenved, akkor inkább nem kérünk segítséget. És hogyha valakinek érzelmi problémája van, vagy hasonló, akkor ez egy súlyos vád egy országban, ezért iránymutatásokat dolgoznak ki, hogy a foglalkoztatók, a tanárok, a tanácsadók, a foglalkoztatási tanácsadók, a házi orvosok megfelelően reagálni tudjanak az ilyen jelenségekre. Ez az egyik ilyen lehetőség, hogy eh, ha, ha felismerjük, hogy van valami probléma, akkor igyekezzünk gyorsan megoldást találni, és hát az intézmények is azonosítsák a problémát, és eh, ne eh, és igyekezzünk szakértői segítséget nyújtani ilyenkor. Igyekezni kell folytatni a támogatást, hogy dolgozni tudjanak az emberek, ez egy fontos dolog. Konkrétan kell foglalkozni a felmerülő problémával, ne csak azzal foglalkozunk, hogy valakinek munkát adjunk, hanem azzal is, ami esetleg előtte van, vagy utána van. Köszönöm szépen. egy néhány általános megjegyzésem van. Először is a szociális párbeszédről. Világos, hogy a szociális párbeszéd alapvető fontosságú. Alapvető fontosságú, hogy a foglalkoztatottak és a foglalkoztatók leüljenek egymással, hogyha megvitatják ezeket a politikákat, de ez nem elég. Kísérni kell ezt civil társadalmi szereplőknek is, ezt nekik is ott kell lenniük az asztalnál az első pillére a sikeres stratégiának szerintem támogatást kell biztosítani, és az emberek is legyenek reprezentálva az asztalnál, mert különben olyas valami születik, ami adott csoportok esetében nem működik rendesen. Ami az új kihívásokat illeti a munkaerőpiacon, meg hogy ezeket hogyan tudjuk kezelni, az én szervezetem már kétszer végzett gyűjtést, jó gyakorlatokat keresve különböző európai országokban, és ezeket megtalálják a mi honlapunkon több nyelven is. Egy néhány szervezetet is megemlítünk, amely az átlagnál sokkal jobban teljesítenek megfelelő módszereket mutatunk be, amelyek bizonyítottak már. És az, eh, ami az egyik ilyen, ami már bizonyított, hogy a munkaerőpiacon bátorítsák a foglalkoztatók a sokszínűséget, tehát a kutatás tudjuk, hogy a segít a sokszínű munkaerő, innovatívabb a sokszínű munkaerő egy helyen hogyha segítünk a munkaadóknak, hogy ezt a diverzitást erősítsék, akkor ez egy jó lépés. Egy vállalaton belül például az úgynevezett job carving érdekes dolog, megnézzük egy személy képességeit, és úgy próbáljuk átalakítani a munkafolyamatot, hogy a személy képességei jól illeszkedjenek egy bizonyos munkahely elvárásaihoz és a vállalat céljaihoz. És ha ezt tényleg megtesszük, akkor egyszerűbb ezt megtalálni, és jó munkákat kialakítani egyes emberek számára, akiknek pszichológiai, szociális problémáik vannak. Ez egy újfajta megközelítés, viszont sokat tud segíteni abban, hogy sikeres stratégiákat dolgozzunk ki ami az ifjúsági garanciát illeti, ez többször elhangzott a legtöbb országban. Ez egy hat hónapos garancia formájában jelenik meg, mint az előttem szólók mondták, a fogyatok fogyatékkal ölök számára, most egy pszichológiai problémával, szociális problémával küzdő számára hat hónap az nem elegendő. Egy folyamatos támogatásra van szükség, hogy egyfajta karrier alapú gondolkodást alakítsunk ki, pálya alapú, életpálya alapú gondolkodást, mielőtt teszünk valamit, interveniálunk. A szociális párbeszéd egy fontos dolog, innovatív modellek használata, egy karrierpálya is érdekes lehet. És hát amit hallottunk, hogy nem csak be kell vinni a munkahelyre az embereket, hanem ott is kell tartani őket, hogy megmaradjanak a munkahelyeknál. És a következő pont az európai szemeszter gépezetét meg kell nézni. Ezt fel lehetne használni sokkal inkább, mint eddig, a koherensebb módon is, hogy jobban elérjük az általunk kitűzött célokat, és amikről itt beszélünk. A munkaerőpiac reformja egy bonyolult dolog, éppen ezért aztán koordinált módon kell eljárnunk. Hm. Ezt egyébként a hozzászólók eddig is elmondták, és hogyha szerintem az segít, amit hallottunk a mai hozzászólóktól. Köszönöm szépen. Stephen Torbin úr kíván -e reagálni? Maybe I'll just... Köszönöm. A hosszú távú munkanélküliekről szeretnék beszélni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos probléma fölmerül, hogy mit lehet egyáltalán tenni ezekért az emberekért. Beszéltünk a különböző szakpolitikai lehetőségekről, intézkedésekről, hogyan lehet, célzott, hogyan lehet célzottan föllépni. Ez nehéz ügy. Két dolgot szeretnék ezekről az emberekről mondani. Azt a tény, hogy a hosszú távú munkanélküliség ilyen magas, az nem feltétlenül minden szempontból rossz persze rossz, hogy 12 millió ember már több mint egy éve keres munkát, és nem talál, de az még mindig, az jó, hogy még mindig munkát keresnek válság után. Válság után so- sokszor tapasztaljuk azt, hogy csökken a hosszú távú munkanélküliség, azért, mert az emberek feladják, nem is keresnek munkát. Most azt kell tennünk, hogy biztosítjuk a, a, ezeknek az embereknek, akik még mindig keresnek munkát, a hozzáférést a különböző támogatásokhoz, a munkerőpiachoz. Sokan elveszítik a támogatást, a különböző képzésekre sem jogosultak már. Úgyhogy először is szerintem el kell azon gondolkodni, hogy az a 12, el kell azt érni, hogy mind a 12 millió ember hozzáférjen a különböző szolgáltatásokhoz, képzésekhez, anélkül, hogy újabb programokat hoznánk létre. Tehát a létező dolgokhoz kell a hozzáférést biztosítani. Köszönöm. Köszönöm. Mm, Köszönöm szépen. Most pedig a szakbizottságunk többi tagja számára adok lehetőséget, hogy hozzászóljanak a vitához. Pirenszki úr, arra kérem, hogy két percre szorítkozzanak a hozzászólásuk során. Amennyiben úgy gondolják, hogy konkrétan kérdeznek valakit, akkor azt jegyezzék meg. Pirinszki úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék mind az öt előadónak köszönetet mondani. Tényleg nagyon érdekes és elgondolkodható, elgondolkodható előadásokat hallottunk. Lenne egy kérdésem. Az úgynevezett szociális párbeszédről beszélnék. Nálunk a szocialista frakcióban Különös hangsúlyt fektetünk a szociális partnerekre, kollektív tárgyalásról is beszélünk. Számukra az aktív bevonás azt jelenti, hogy van megfelelő jövedelmi, jövedelemtámogatás, inkluzív a munkerőpiac, a megfelelő minőségű szolgáltatásokhoz lehet hozzájutni, és megfelelő a szociális védelem is. Megnézzük az elsőt, a megfelelő jövedelem támogatás. Swain és más, urak, úr és mások is erről beszéltek. Tehát, hogy kell egy normális munkahely, ahol amely rendes fizetést ad a dolgozónak. Minőségi munkahelyek kellenek, értelmes munkahelyek, amely egyfajta karrier lehetőséget ad, így hosszú távra is, egyfajta személyes fejlődést tesz lehetővé, és amely kihozza az emberben rejlő képességeket. Azt hiszem, hogy elég egyértelmű az a következtetés, hogy azokban a szagállamokban, ahol aktív a kollektív tárgyalás, ahol a szociális piacgazdaságon van a hangsúly, általában skandináv országok ugranak be ilyenkor, és néhány közép-európai modell. Ezekben az országokban sokkal alacsonyabb a munkanélküliség iráta, mint máshol, nem is beszélve a finanszírozásról, és általánosságban a munkahelyek minősége is sokkal jobb, ez pedig a vállalatok szociális felelősségére utal. Úgyhogy amikor erről beszélünk, akkor emeljük ki, hogy mik azok, mik azok az alapjellegzetességek, amelyek megkülönböztet, amelyek sikerre vihetik ezt az egész kérdést. Köszönöm. Bach következő. Köszönöm szépen, köszönöm a vendégeknek is a fontos hozzászólásokat. Úgy vélem, hogy számunkra is fontos ez, hiszen programokat állítunk össze, amelyek keretként szolgálnak, és igazából nem látjuk, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák Gondolok itt például az Európai Platformra, a szegénység elleni, a szociális kirekesztés elleni platformra, az új agendára, amely az újfajta képességekkel foglalkozik, a fiatalok mozgásban kezdeményezésre. Ezek kezdeményezések, ahol mi sokat dolgoztunk, nagy energiákat fordítottunk rá, és hát az ifjúsági garanciára is ezt mondhatom. Hónapokon keresztül foglalkoztunk vele, és egy kicsit meglep ezek után, ha azt hallom, hogy különböző tagállamokban ezt sikertelenségként értékelik. Ez meglep például Spanyolország esetében, de tudom, hogy a tagállamok helyenként nehézségekkel szembesülnek programok összeállításánál, és csak kevés tagállam használja ki a pénzügyi eszközöket ezen a területen, de itt egy jelentős diszkrepanciáról beszélhetünk ami véleményem szerint az iskola rendszerek függvénye is. Az életen át tartó tanulásról beszélünk állandóan, de azért az iskola rendszerek is nagyon fontosak, hiszen ez adja az alapot és, és a pillanatnyi munkaerőpiaci helyzettől nagyban eltérnek az iskolarendszerek, tehát az ottani elvárásokat nem tudják lereagálni. Nem tudom általában megfogalmazni a megoldást, de egy vitát talán érdemes generálni ebben is. A munkaerő közvetítők, ez egy nagyon konkrét probléma, hölgyek, urakhoz fordulok, önök hogy látják, a munkaerő közvetítők rendelkeznek-e eszközökkel, ismeretekkel például, hogy segíteni tudjanak. Jutta Steinrück joggal alapította meg, hogy minden egyes eset, egyedi eset, pszichológiai segítség is szóba jöhet, tehát egyénileg kell kezelni ezeket, de megállapítom, hogy a munkaerő közvetítők igazából, ha nem is nem alkalmasak, de lehetőségeik nincsenek rá. Hogy tudunk itt lépni? Thank you very much. Agnieszka. Köszönöm. Ágnes Kozlowska következik. E, dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a szakértőinknek a nagyon információgazdag előadásokat. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik alkalmazkodás a munkaerőpiachoz. Azt akarjuk, hogy a programjaink valóban hatékonyak legyenek. Talán eh, nem hangzott el ez ilyen egyértelműen, de Lengyelországban a reformmal valóban egy nagyon fontos változást vezettünk be. A az állami eh, munkaközvetítők finanszírozása változott meg. Most egy kicsit leegyszerűsítve, korábban ez úgy eh, működött, azt, hogy kaptak pénzt arra, hogy képzéseket szervezzenek a munkanélküliek számára. A változás pedig az, hogy most az állami munkaügyi hivatalok arra kapnak pénzt, hogy újra integrálják a munkanélkülieket a munkaerőpiacra, és ott is tartsák őket Ehhez része a munkaerőpiachoz való alkalmazkodás, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor hosszú távon nem marad a munkaerőpiacon a volt munkanélküli. Ez a változtatás sok más változtatáshoz is vezetett a munkaügyi igazgatás területén. És szükség van azokra a partnerségekre, amelyeket említettünk, szövetségre van szükség az NGO-kkal, a munkaadói szövetségekkel. Időnként a civil szervezetek valóban szakosodnak erre a területre, például arra, hogy fogyatékkal élőket segítenek integrálódni a munkaerőpiacra. Hogyha a képzésekről beszélünk, amelyeket a munkaügyi hivatalok szerveznek, itt ebben is, partner, ebben is partnereket vonnak be az állami munkaügyi hivatalok annak érdekében, hogy minél jobban meg tudják becsülni az érintettek képességeit, képzettségét. Sokszor nehéz megszereztetni ezeket, de ehhez mindenképpen képzésre van szükség. A munkaerőpiac alkalmazkodása tehát rendkívül fontos, és mi ezt próbáljuk megvalósítani. Egy másik dolog. A következő évekről vagy évtizedekre is gondolunk, tehát tartósan szeretnénk a munkaerőpiacot stabilizálni. Itt három kihívással nézünk szemben, szembe az egyik a demográfiai helyzet. Ugye öregedőben vannak a társadalmaink, azután egy másik kihívás a digitalizáció. Ez különösen az idősebb munkavállalók számára jelent nagy kihívást, amelyeket akik azért nem találnak munkát, mert nem rendelkeznek ezekkel a digitális ismeretekkel informatikai vagy elektronikus kommunikációs ismeretekkel, és a munkaadók pedig már elvárják ezt a tudást. Ezt a tudást egyszerűen meg kell szerezni, és ehhez kell segíteni az idősebb munkavállalókat. Hogyha kudarcokról beszélünk, arról, hogy sikerül-e az 50 éves vagy a, annál idősebb munkavállalókat ismét munkához segíteni, akkor nem szabad megfeledkeznünk a digitális gazdaság követelményeihez való alkalmazkodásról. Vannak tényezők, amelyek a munkaerőpiacot nagyon megváltoztatták. Európa nagyon sokszínű vallási, etnikai, kulturális szempontból egyaránt és az nem működhet, hogy erről egyszerűen megfeledkezünk. A társadalom maga is nagyon differenciált, és ebből adódik az a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e arra, hogy a nagyon differenciált munkaadóknak egyfajta egységes struktúrát tudjunk felkínálni. Ez sok közép- és dél-európai országban különösen nagy feladatot jelent hogyha egyfajta egységes, uniformizált politikát követünk, akkor megfelelkezünk arról, hogy nagyon nagyok a különbségek. Vannak olyan magasan képzett emberek is adott esetben, akikre még sincs szüksége a munkaerőpiacnak is. Ezekkel a problémákkal is egyre intenzívebben kell foglalkozni a programok, az önök programjaiban már integráltak ilyen gondolatokat is, vagy még csak most folyik a gondolkodás? Elnök, köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány kérdést feltenni a vendégeinknek. Először is Valeka asszonyhoz fordulok. Ön is említette a ifjúsági garanciát, és hogy ez Spanyolországban kudarc volt több tagállamnak egyszerűen nem volt elég forrás ahhoz, hogy elindítsa ezeket a programokat, és kérdezem, hogy az öröknél is ez volt a kudarc oka, nem volt rá elég pénz. De másrészt nagy sikereket értek el az úgynevezett szövetkezetek kapcsán. Esetleg kapcsolatba lehetne hozni ezeket a programokat a az ifjúsági garancia programokkal? Martina úrnak, a miniszter úrnak is tennék fel egy kérdés. Hogyha a képzéseket, tanfolyamokat százszerzékban finanszírozzák a munkadók számára, ez valami jó megoldás? Nem kellene a munkadókat is bevonni az ilyen programok finanszírozásába, mert akkor talán jobban tisztelnék a munkavállalókat, vagy jobban felkészülnének az alkalmazásukra. Még egy dolog nagyon megütötte a figyelmemet abban, amit mondott. Ön azt mondta, hogy a nem motivált emberek egy nagyon nehéz csoportot jelentenek. Egy másik előadó is beszélt arról, hogy mennyire fontos a motiválás. Mit gondol ön, miniszter úr, a vállalat vállalatok hogyan érik el azt, hogy a motiválatlan emberek is valahogy azért mégis visszakerüljenek a munkaerőpiacra. És Paul Svén úrnak is szeretnék feltenni egy kérdést, jön csak a motivációhoz kapcsolódóan. Nagyon tetszett nekem az ön előadása, pozitív kicsengése volt, és felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a motiváció védeni kell magunkat attól, hogy a társadalmak a saját maguktól is esetleg ne marginalizáljanak csoportokat. Mindenki tudjuk, hogy vannak ilyen csoportok a társadalomban kirekesztett csoportok, akik pedig természetesen értékes emberekből állnak. Mit tegyünk ez ellen? És végül Lukács Elderáló számára a következő kérdésem van. Ön is mondott több mindent, ami nekem nagyon tetszett. Például azt, hogy a munkaadók eh, állítsák össze a munkahely egyfajta profilját, ezt eh, hívta ön job carvingnak. Remeknek találom ezt az elgondolást. Azt hiszem valamennyien dolgoztunk már teamben, csoport, csapatban, és eh, azt azt gondoltuk, hogy valóban mindenkinek igazodnia kell a, a team munká, teambeli társak munkájához. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a munkadók megértsék ezt a filozófiát, hogy megértsék azt, hogy valóban a munkahelyek profilját úgy kell meghatároznunk, hogy ezt kicsit igazítsák a munkavállalók igényeihez. Tobin úrhoz is intéznék egy kérdést. E, beszélt kanadai programokról, és említette, hogy a kanadaiak e, valóban nagyon messzire tekintenek a jövőbe. Nos, e, nehéz még megmondani, hogy mondjuk két vagy tíz év múlva milyen szakemberekre lesz mindenek előtt szükség. De egy régióban, Lengyelországban voltak ilyen programok, a, például német és dán munkavállalókkal. Az én tartományban mindenkinek az volt a feladata, a egy hivataloknál, hogy kérdezze meg száz munkaadót arról, hogy kiket terveznek elbocsájtani, illetve alkalmazni. Az ilyen programok eredménye nagyon érdekes volt, de azután sajnos ezeket bezárták a sublótba, és feledés homályába merültek. Nagyon értékes volt, még egyszer mondom, mindaz, amit hallottunk az előadóktól. És most még egy konkrét kérdésem lenne. Az is elhangzott, hogy a legnehezebb talán a képzettségbeli problémákat megoldani, megszüntetni. Nyilvánvaló, mennyire fontos a képzés, továbbképzés. Az embereknek minél több képzésre van szükségük, különösen azoknak, akik nem rendelkeznek különösebb képze, képességekkel, de a stratégiai döntéshozatal képessége, az például már játszva, akár az óvodától kezdve ki lehet alakítani a gyerekekben, és ezeket a soft skill-eket, hogyha ott kialakítjuk, akkor nem kell ezt később felnőttkorban megszerezni fáradtságos módon. Most kérem, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen. Válaszolok a kérdésekre, de ezen túl még az első kérdése is ifjúsági garanciára utalt. Három éven keresztül Spanyolországban nagyon sok beszédet hallottunk, de a gyakorlatban elég kevés dolog valósult meg. Arról hallottunk, hogy hogyan fogják megoldani a fiatalok problémáit, de amikor ezt meg kellett volna valósítani, egyáltalán nem, való, egyáltalán nem volt gyümölcsöző, nem valósult meg. Először is be kellett iratkozni az ifjúsági garancia rendszerbe, hogy az önkormányzatok ki tudják alakítani azokat a programokat, amelyeket nekik, nekik szántak. Sajnos az informatikai rendszer pokoli volt. A munkanélküliségi regiszterrel párhuzamosan működött egy másik regiszter, és sajnos nem tudták a fiatalok, hogy föl kéne iratkozni, be kéne jelentkezni ebbe a rendszerbe. Voltak olyan tartományok, amelyek bizonyos programokat meg akartak valósítani, de a központi kormány nem adta meg nekik a finanszírozást. És ezt összekapcsolnám azzal, amit korábban mondtam. Az elmúlt négy évben a kormány az aktív foglalkoztatás politikai támogatás 66%-át megvonta. Tehát az önkormányzatoknak nem volt meg a forrásuk, a finanszírozás ahhoz, hogy elkezdjék ezeket a programokat, amelyek később aztán az ifjúsági garancia alá estek volna. Mit lehet tenni? Hát látják, a, foglalko- a munkanélküliek támogatását megkurtították 66%-kal. Valójában üldözik azokat, akik munkanélküli segélyt kapnak. Inkább azt akarják elérni, hogy minél több embert kivegyenek a rendszerből. Ez egyáltalán nem aktív munkaerőpolitika. Van finanszírozás. Nem értem, hogy miért nem egy Spanyolország az ellen, amit Brüsszel kér. Brüsszel azt mondja, hogy azokat régiók kapják a nagyobb segítséget, amelyek a legszegényebbek, Spanyolországban pedig pontosan az ellenkezőjét csináltak, csinálták. Azoktól vették el a pénzt, akik a legszegényebbek, és kevesebb volt a megszorítás a gazdagabb tartományokban. Ők elvileg jobban tudnának fejlődni, mert több pénzük van rá. De az elmúlt évek azt mutatják, hogy a fiatalokat állítják a közbeszéd központjába, de valójában csak a beszéd szintjén valósul ez meg, a gyakorlatban nem valósul meg semmi. Ez kapcsolódik az első, hoz, első hozzászóláshoz, ami a társadalmi párbeszédről szól, illetve a kollektív tárgyalásról. Nos, én próbáltam leírni a spanyol helyzetet. Ez volt a helyzet 2015 májusáig, nagyon sok tartományban. Nem volt egész egyszerűen szociális egyeztetés. És ott, ahol volt, ott nem annak megfelelően jártak el a hatóságok, mint amit kialkuttak a szociális partnerekkel. Castilla Mancsában például nincs ilyen egyeztetés, megszűnik az összes foglalkoztatási politikai fellépést, minden megszűnik. Sőt, az is megtörtént, hogy vissza kellett adni a foglalkoztatási ö, támogatásokat a központi kormánynak, mert nem voltak képesek elkölteni azt. Mit csináltak a szakszervezetek, vagy az én szakszervezetem, a Comisión Obreras, azt mondtuk, hogy meg kell védeni ezeket az embereket, azokat, akik a legszörnyebben érik ezt meg, akiket teljesen kirökeztettek a munkaerőpiacról. Inkluzív munkaerőpiacot kell kialakítani, és megfelelő szolgáltatásokat. Májusban meghallgatott minket és a munkaadókat, a, a központi kormányzat meghallgatta a javaslatainkat. Elkezdett egy tervet, egy projektet, amit a múlt héten jelentettek be, és azokról, azoknak az esetében, akik már elestek minden típusú támogatástól, ezeket az embereket teljes munkaidőben alkalmazzák az önkormányzatok, vagy más szervek fél éves időtartamra, és azt kértük, hogy utána is védelemé érje őket, tehát védelem vonatkozó rájuk, 21 hónapos védelem, szociális védelem, hiszen ezeknek az embereknek is van családja. Tegnap és ma történnek ezek a változások, egyébként egész novemberben tárgyaltunk, elmondtuk, hogy milyen gyengeségei vannak a spanyol rendszernek, hogy mennyire nem sikerült a központi politikával segíteni a munkanélkülieken. Meg a szakszervezetekkel és a kormányjal tegnap bejelentettük, hogy megtörténik ez a változás, tehát több ember is kap majd ilyen fél éves szerződést. Igenis lehet tenni a foglalkoztatás politikáért, a munkanélküliség ellen, de csak úgy, hogyha egyeztetés folyik, hogyha egyeztetnek az összes partnerrel. Egyébként ezt a kérdést csak castilla Lamáncsában, vagy ezt a pont, problémát csak castilla Lamáncsában tették. Elnök, kérem, fogja rövidre, mert sokan vagyunk még. Tehát múlt héten indult a tárgyalás, és azt kérték tőlünk, hogy ne csak a szakszervezetek, ne csak a munkaadók legyenek ott, hanem a fogyatékkal élők képviselői is, hiszen nekik is van egy elég specifikus szempontjuk. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Zanim poproszę pana Jacka Męcinę o wypowiedź. Köszönöm szépen. Mielőtt Mencsina annak adok még egyszer szót, megkérném önöket, hogy négy percre korlátozzák a hozzászólást, mert a végére érünk nem sokára. Köszönöm szépen, ez meglehetős kihívást jelent ezúttal. Nos, a szociális párbeszéd, ez egy alapvető tényezőn, hogyha a foglalkoztatási standardokat akarjuk figyelembe venni, de hát a különböző érdekeket így lehet összhangba hozni. Lengyelországban persze mi is meglehetősen magas bérszínvonalat akarunk, de hát ezzel, ennek társulnia kell a termelékenységgel, ugyanis dolgok különben rosszul sülnek el. A szerződések vagy kollektív szerződések az egyes ágazatokban tényleg akadályt jelentettek a szerkezetválság előtt, amikor vállalatok ezt meg akarták tenni a kis és középvállalatok igazából erre nem tudnak jól felkészülni, hiszen nincsen megfelelő képviseletük, hogy aktívan részt vegyenek a kollektív tárgyalásokon, és a szociális partnerek is szétcsúsznak esetenként, így ugyanis vannak ágazatok, ahol gyakorlatilag nincsen szakszervezet. Másrészt vannak régi ágazatok, ahol a munkaadók képviselete nem megoldott több ezek ilyen nehézségek, akadályok, amelyek a mm, kollektív tárgyalásokat nehézkessé teszik. Ezért aztán egy új mechanizmus kell kialakítani, amelyet szabályozni tudjuk a munkaerőpiacot részben. Egy másik elem, amit Bachor említette, ami az állami munkaerő közvetítést illeti, itt egy diagnózist állított meg, állapított meg, és nagy munka, Vajza úr nagy munkákat, nagy munkát végzett ezen a területen, ő ennek az intézménynek a vezetője. Azt látjuk, hogy centralizált, decentralizált országok vannak, tehát óriási különbségek vannak az egyes államok között, a költségvetésből különböző módon finanszíroznak, eh, van, ahol központi pénzek állnak rendelkezésre, van, ahol nem, vagyis eh, talán eh, célszerű lenne itt ajánlásokat kidolgozni az egységesítés irányába. Úgy vélem, hogy egy ilyen struktúrát célszerű lenne végre létrehozni, méghozzá a különböző szociális partnerek bevonásával. Ekkor lehetne hatást kifejteni tényleg a munkaerőpiacon is. Természetesen egyetértek azzal is, amit Kozlaszka asszony mondott. Lengyelország azon országok közé tartozik, amelyekben egy kezdeményezést harangoztak be mi szerint az 50 év fölötti személyeket is szeretnék integrálni a munkaerőpiacba, méghozzá a digitalizációs ismeretek terjesztésével. És persze vannak a munkahelyi orvoslás szempontjából is kérdések, mert ez veszélyt is jelent ez a digitalizáció, meglehetős stresszt tud okozni pszichikai megbetegedéseket. Nyilvánvaló olyan látszik, hogy az új, a digitális technológiák növelik a nyomás gyakorlást a munkavállalókra, és hát ez pszichés problémákat tud okozni. Ez is olyas valami, amit szem előtt kell tartanunk ilyenkor. Elnök azt, hogy szeretném elmondani, hogy egyetértek önnel abban, hogy nem szabad százszerzalékos finanszírozást alkalmaznunk, kivéve a mikrovállalkozásokat, mert hogyha megfelelő eszközeink vannak arra, hogy a humán tőkébe ruházzunk be, akkor valahonnan a pénzt be is kell szerezni. A társfinanszírozást talán növelni kellene, és ez már a nemzeti ö, oktatási alap feladata lehet. Egyetértek azzal is, hogy a motiváció fontos. Ez egy alapvető dolog. Itt nem csak arról van szó, hogy munkahelyet akarunk találni, ez nehéz a munkaadók számára is, nehezen nyomon követhető, hiszen nem tudnak jó állást kínálni, ha nincs meg a keret. és időnként nincs lehetőségünk rá, hogy aktívan fellépjünk, és nehéz a fejlődést nyomon követni. Én pont arról szerettem volna beszélni, miről az előttem szóló szólt, a motiváció kérdésére válaszolva. Ez félig meddig kérdés volt, félig meddig egy nagyon fontos észrevétel. könnyű azokra az emberekre koncentrálni, akik nehezen jutnak el a munkaerőpiacra, meg kell vizsgálni, hogy motivál, motiváltak-e, hogy viselkednek, értik-e, hogy milyen lehetőségeik vannak. Ennek igazi dinamikája van ennek a fajta, ennek a megközelítésnek. Ami pedig a fogyatékkal élőket illeti, nem csak őket kell motiválni, hanem nagyon fontos, hogy ebben a hálóban benne legyenek azok is, akik segítik őket, mi az, amit meg tudnak csinálni, nem azt kell nézni, amit nem tudnak. Milyen pozitív módon tudnak valamit hozzátenni a jövőjükhöz. Vannak marginalizált csoportok a társadalomban, nem is tudják, hogy ők marginalizáltak. Egy ilyen csoportról már beszélt az egyik hozzászóló, Ez az idősödő korosztály. El kell gondolkodni azon, hogy az idősebbek mit tehetnek a munkaerőpiacon. A szakpolitikusok gondolkoznak azon, hogy mit lehet tenni, de legyünk óvatosak. Nem szabad valami olyan módon, nem szabad olyan módon fellépni, hogy az a jövőbeni lehetőségeink korlátozza elképzelhető, hogy lesznek olyan emberek, vagy vannak olyan emberek, akik a nyugdíjkorhatár után is szeretnének még aktívak maradni. Beszéltünk hogy arról, hogy milyen komoly változások vannak most a munkaerőpiacon. Ez kapcsolódik a szociális párbeszéd témájához. Az, hogy például a digitalizációhoz hogyan viszonyulunk, vagy az idősödő társadalomhoz, az csak úgy lehet sikeres, hogyha teljes társadalom részt vesz egy közvitában, és minden egyes szereplőnek megadjuk a lehetőséget, hogy hallathassa a hangját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lugzeldelerló következik. Annyira jól ejtette a nevemet. Két-három dolgot hadd mondjak röviden. egyetértek azon, hogy Pirinszki úr mondott, méltányos munkahelyeket kell létrehozni, amelyeknek van értelme, ahol az emberek fejleszthetik képességeiket, önmagukat, és eleget tehetnek álmaink, álmaiknak. Tehát nagyon fontos, hogy normális munkahelyeink, méltányos munkahelyek legyenek. Ehhez pedig oktatás kell, tehát az oktatásnak is inkluzívnak kell lennie, hogyha megfelelő munkahelyeket akarom teremteni. Egyetértek azzal is, amit Bach kolléga magott itt mögöttem. Nagyon sok szolgáltatásnak nem kell különleges know-how ahhoz, hogy együtt működjön a fogyatékkal élőkkel. Civil szervezetekkel, másokkal ezt az űrt át lehet hidalni. Például Írországban a munkaügyi hivatal tartja a kapcsolatot olyan civil szervezetekkel, amelyek például fogyasztókat, fogy, fogyatékkal élőket támogat. Flandriában a helyi munkahegyi hivatal van, a struktúrában jelen van egy olyan személy, aki egy civil szervezetet képvisel. Tehát van ott egy ember az irodában, aki a fogyatékkal élőket képviseli, ez nagyon jó. Válaszolván elnök asszony kérdésére, job carving, a munkahely személyre szabott alakítás, ez egy nagyon sikeres megközelítés. Hogyan lehet vajon meggyőzni a munkaadókat arról, hogy ez így jó? Kommunikációval máshogy nem megy. A munkáltatók, a civil szervezetek, az állami szervek más és más nyelven beszélnek, ezért kellenek platformok, hogy találkozhassanak hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, hogy ugyanúgy gondolkodjunk a kérdésekről. Pont ezt próbáljuk elérni. Például az én szervezetem együttműködik, egy, együttműködik különböző emberi erőforrás osztályokkal, multinacionális cégeknél, vagy ott van az ájáló is, ők is, az ő fogyatéka lélőket védő osztályuk is együttműködik sok más szerve, multinacionális cégekkel, tehát azt kell elérni, hogy emberbaráta, emberbarátibb legyen a felvétel a multinacionális cégeknél, tehát az első lépés a kommunikáció. Az e spd nek nem csak főtitkára vagyok, hanem a flandriai fogyatékkal élők képzési szervezetének is elnöke vagyok. A múltban sokat képeztünk, de nagyon sok ember állandóan a képzésben maradt, sosem kezdett el dolgozni. Most viszont oda megyünk a munkadókhoz, munkáltatókhoz, és velünk, velük, velük egyeztetünk arról, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy új munkahelyeket hozzanak létre, vagy olyan munkahelyeket, amelyek alkalmasak egy fogyatékkal élő számára, és ez működik a dolog, ahogy ezt egy korábban szóló már elmondta. Köszönöm szépen. Köszönöm. Stephen Tabin úr következik. Um, maybe two, two very quick points. Talán két gyors megjegyzés. Először is fontos, hogy felismerjük, hogy az aktív foglalkoztatás politika nem mindennek a vége, nem csak ez fontos, fontos a szociális párbeszéd is, a kollektív tárgyalások, és az egész kontextus, amelyben ezek a dolgok működnek munkavállalói védelem, bérpolitika, kollektív szerződések, tehát ezeket az elemeket is meg kell vizsgálni, és az kölcsönhatásaikat is, hogyha tényleg valami nagy eredményt akarunk elérni. Végül a kép, készségek, képzettségek, hát senki nem, semmi nem nehezebb a jövő előrejelzésénél, de az biztos, hogy olyan emberek, akik gyakran szembesülnek nehézségekkel, az ő tudásuk gyakran, gyorsan megkopik, és nagyon gyorsan változik az, hogy a munkaerőpiac milyen készséggel rendelkezőkre tart igényt. Tehát nagyon-nagyon gyorsan megkophatnak ezek a készsége is. És ez hát igen, a, a gyerekkori képzés az nagyon fontos, de Eh, azért nagy invenciózusnak eh, kell eh, lennünk, mindig aktuálisan ismernünk, hogy a gazdaságnak, a munkaerőpiacnak mire van szüksége, és ennek fényében kell próbálni elérni a céljainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném mindenek előtt az elnökünknek, akit képviselek, megköszönni, hogy a koordinátorokkal együtt megszervezték ezt a meghallgatást, és ilyen kitűnő elődőket hívtak meg. Köszönöm az előadóinknak, amit elmondtak, azt, hogy itt voltak. Nagyon nagy örömmel vettem részt ezen a meghallgatáson. A szakbizottságon következő ülése december 7-én lesz itt Brüsszelben az hát elnök asszony a tolmácsok munkáját is kedvesen megköszöni, és köszönöm minden kollégámnak, aki segített viszontlátásra.